meeting at four o'clock. Right, if, if people could sit down. Nagyon szeretném, hogyha a képviselőtársaink leülnének végre, hogy elkezdhessük. A szavazás következik a tájékoztatásról, a tájékoztatókról szóló irányelvről. Right. We are voting. Elkezdjük a szavazást. Mindenkit arra kérek, hogy foglaljanak, foglaljon helyet. Még mindig vannak olyan képviselők, akik állnak. Én már beszélek. Be van kapcsolva a mikrofonom. Hallják, amit mondok? Szerintem mindenki hallana, hogyha akik beszélnek, azok elhallgatnának. akkor az úgynevezett prospektus, vagy prospektus módosítás, vagy irányába szavazunk, F-ről szavazunk mellette, F kompromisszumos módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következik 94-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt is elfogadtuk. 16-os módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 98-as visszavonták, következik 99-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 100-as mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 101 mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk. 102 visszavonták, 19-es mellette ellene tartózkodok, elfogadtuk 103 és 104-es egyszerre mellette ellene tartózkodók. Szerintem ezt elfogadtuk, de azért ellenőrizzük gépi után Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Elnézést kérek, pottag vagyok. Nem tudom, hogy szavazhatok-e, avagy sem. Itt van a szavazókártyája? Igen. Pótag vagyok, kell a néppárt nevében szavaznom? Lezárom, lezárom a szavazást, mondja az elnök. We will count the, we'll count, look, if, if you, if you keep quiet, we, we, have, we can check the numbers here to see if there are too many of you voting. The voting is closed. That is 25 in favour, 18 against. Would your vote have made a difference? I doubt it. So that's carried. Um, we now move on to... Következik a 105-ös. Mellette ellene tartózkodók. Azt hiszem, ezt is meg kell nézni gépi úton. Votes closed. Lezárom a szavazást. Huszonegyen szavaztak mellette, 22-en ellene. It's rejected. It's rejected. I'm just... Utasítottuk. Próbálom kideríteni, hogy a hozzászóló képviselőnek van-e szavazati joga, vagy sem. 106-os, 107-es mellette, ellene tartózkodok, azt hiszem ezt elutasítottuk. 108-as mellette ellene tartózkodok, ezt is elutasítottuk. 109-es, 110-es együtt mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. H kompromisszum mellette ellenem tartózkodók, ezt elfogadtuk. 117-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Elnézést kérek, mondja az elnök, vissza kell térni a B kompromisszumhoz. B kompromisszumra szavazunk mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 118-as módosítás mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 119-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 120-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 121-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 122 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk 123-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 124 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 125-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk 126-os mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk 22-es, 22-es, tehát mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk 23-as mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk elkompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk 133-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26-os mellette ellene elfogadtuk. Tartózkodók elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 137-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk 28-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 30-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 142 mellene, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. K kompromisszum. Van egy szóbeli módosításunk a népárt részéről, ezt olvashatják a szavazólistán is. Gondolom nem ellenzi ezt az előadó. Előadó? Nem. Nem ellenzem, csupán nem fogom megszavazni. Yeah. Remek. Megértjük. Tehát egyetért azzal, hogy megjelenjen a szóbeli módosítás, de nem fogja megszavazni. Jó. Mellett mm, kiszavaz a szóbeli módosítás mellett. Ellenem. Tartózkodók. Azt hiszem, ezt elutasítottuk. Ha gondolják, ellenőrizhetjük. Megnyitom a szavazást. Árlén, te is szavazol? It The vote is closed. Lezárom a szavazást. Akkor a szobali módosítást elfogadtuk. Yeah, okay. So that's compromise K with the oral. Jó, akkor most a K kompromisszumról szavaztunk a módosítással együtt, de inkább ezt, ezt ismételjük meg, tehát a K kompromisszumra szavazunk a szobalivel együtt, mellette ellene tartózkodok, akkor ezt elfogadtuk. Következik a 150-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk 151 mellette, ellenem tartózkodók elutasítottuk, 33-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 152-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 35-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 153-as mellette ellenem tartózkodók elfogadtuk, 155 ös mellette ellene tartózkodók, elutasítottuk 37-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk 38-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 164-es következik mellette, ellene tartózkodok, elutasítottuk 165-ös mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk 166-os mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. Van egy blogban szavazási javaslatunk 40-estől egy, a 67-esig. Ugye erről megegyezhetünk, jó, akkor blogban szavazunk ezekről mellette ellene tartózkodók, akkor ezt a blokkot elfogadtuk. Következik a 68-as Ellette, ha tudják, hol tartunk, ellene tartózkodók, szerintem ezt elutasítottuk. Gondolják, megnézzük ezt is, gépi szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Nem, elfogadtuk. Az emberek mozognak, nehéz megállapítani. A kompromisszum mellette. A kompromisszumra szavazunk. Köszönöm, ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 78-as, azt visszamondták, 76-os mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 78-as, 79-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Jé kompromisszum mellette ellene tartózkodó. A szocialisták tartózkodtak, vagy mellette szavaztak? Szerintem ezt nézzük meg, a J kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nehéz megjósolni ezeket a dolgokat. Tízes módosítás mellette? Ellenem. Senki nem szavaz. Tízesről szavazunk mellette. Ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 85-ös jön? 85-ös mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 86-os, 87-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-88 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most pedig a teljes szövegről szavazunk módosított formájában mellette, ellene. Meg akarják számolni? You want this one? Oh, okay, we're doing electronic vote. Vote on the text as amended. Talán jobb lesz erről gépi úton szavazni, tehát elektronikusan szavazunk a módosított szövegről. Lezárom a szavazást. 39-6 arányban megszavaztuk, aztán most a jogalkotási foglalás tervezetről fogunk szavazni, szintén géppel, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, 38-6 arányban megszavaztuk, illetve volt egy tartózkodó. Um.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 Sharon needs one. Yeah, yeah I gave you two. Okay. Yeah, it's a very simple vote. So. No, you have No problem. Block, block Right, colleagues. Kedves kollégák. Még egy dologról szavaznunk kell. Én vagyok a jelentéstevője a következő témának, az Európai Központi Bank alelnökének kinevezése. Talán átadjam a elnöklés lehetőségét az alelnök úrnak? we have to go down the, the uh, one. block Podemos votar en bloque el texto. Nem tudom, hogy blogban szavazhatunk erről. Talán elektronikusan kéne szavazni? Alelő, vagy elnök azt hogy Igen, géppel szavazunk. A ö, módosított szövegről szavazunk, tehát gépi úton. Okay. Okay. Yes. Okay. This is alternative one for approval. Jó, tehát arról van szó, hogy jóvá hagyjuk-e. Votos en contra. Ellenszavazat. Tartózkodók. Non, j'ai pas voté. Oké. like Now? Okay. El voto. Parágrafo, no? Parágrafo, el parágrafo 2. Kettes bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A recital 1 a 4 votos a favor. Egyes, négyes múló bekezdések mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A C perabuló bekezdések mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a teljes szövegről szavazunk annak módosított formájában elektronikus úton. Se cierra el voto. Lezárom a szavazást. 37 szavazattal, 3 ellenszavazattal lezár, mert megszavaztuk ezt, és gratulálok Bósz asszonynak, illetve az alelnök jelöltnek. Clean, clean. Clean time. Mr. Clint. Frau Vorsitzende, ich möchte die Mitglieder des Ausschusses davon informieren. Köszönöm. Elnök asszony, csak tájékoztatnám a bizottság eh, tagjait arról, hogy ez a bizottság nagy bölcsességében nem először az ellenkezőjét szavazta meg annak, amit korábban megszavazott, tehát két különböző szavazás során egyiket meg elfogadta, másikat nem. Az egyik preambulum bekezdésben mondunk valamit, a másikban pedig annak az ellenkezőjét. Nem először fordul már ez elő ebben a bizottságban, biztos, hogy majd a trilóguson ezt e, e majd rendezni fogjuk, tehát hatalmas bölcsességünkben azt gondolom, hogy valamit elrontottunk. This gives you This gives you the opportunity. Nos, ez lehetőséget ad önnek arra, hogy bármi mellett érvelhessen majd a trilógus során Hortman Kólasszony. Nos, igen, a cikkben ugye egy cikk és egy preambulum bekezdés. A cikknek tehát teljes nagy többsége van, vagy a nagy többséget kapott, az kell, hogy prioritást kapjon a preambulum bekezdés fölött, vagy előtt. Anyway, if we could now move on to the next... Remélhetőleg akkor most tovább tudunk lépni. Eszmecserére kerül sor az egész felügyeleti csomagról, mivel ugye a határidőket, a módosító benyújtó, hat, benyújtási határidőket kitoltuk, és mivel nagyon sok módosító érkezett, komoly a veszélye annak, hogy a fordítások nem készülnek el április 12-ére, amikor is másodszor beszélünk erről a témáról. Éppen ezért a második megvitatását a csomagnak elhalasztjuk április 22-re annak érdekében, hogy mindenképpen legyenek fordítások. Ez Strasbourgban lesz. Tudom, hogy nem mindenki számára a legjobb dátum, de az egyetlen megfelelő dátum. Az alternatíva az május 3-a vagy 4-e lenne, de ebben az esetben az ECON szavazást júniusra kellene elhalasztani, és akkor szeptember előtt nem lehetne szó plenáris szavazásról de hát próbáljuk magunkat tartani a, ahhoz az ambíciónkhoz, hogy nyár előtt ezt elfogadjuk, ezért és ehhez szükséges a második megvitatásnak a április 22-ére való kitűzése, és akkor ez elfogadható így, ezek szerint. I think what we'll do is just go azt gondolom, hogy akkor most eh, egész egyszerűen ebben a sorrendben fogjuk végigvenni ezeket a eh, jelentéseket. Először is a bankfelügyeleti hatóság eh, raportőrének adom meg a szót José. José. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ir a la máxima velocidad posible. En primer... Köszönöm szépen, elnök asszony, a leggyorsabban fogok beszélni elmondanám, hogy milyen észrevételeim vannak, illetve utána pedig tíz csoportban elmondanám a lényeget. Előzetes észrevételként elmondanám, hogy a lehető leggyorsabban próbáltam ezt a kérdést, ezt a jelentést tárgyalni, hogy még a spanyol elnökség alatt be tudjuk fejezni. Második dolog. Nagy gondunk van. A bizottság javaslata javaslatát még a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt kaptuk meg, és valahogyan alkalmazni kell erre a Lisszaboni szerződést. A lámfalusi folyamatot mindenképpen alkalmazni kell, úgyhogy jogi nehézségeink is vannak. Harmadik megfigyelésem. Úgy döntöttünk a jelentés, társjelentéstevőkkel, hogy a bizottsági javaslatból indulunk ki, nem a tanácsi reakcióból. Nagyon fontos, hogy ö, közösen ö, vizsgáljuk az összes javaslatot, hogy az összes érintett hatóság véleményét meghallgassuk, a ö, vegyes intézményi testületek véleményét is. Azért gondoljuk, hogy ez a munkamódszer jó, mert hatá- hatékonyabb, illetve így lehet ezt elérni, hogy Skinner kolléga a közös vagy vegyes bizottság egyik tagjának módosításait is tudjuk tárgyalni, illetve nagyon fontos az is, hogy ne legyünk részlehajlóak, tehát megpróbáljuk az egészet globálisan vizsgálni. A pénzügyi felügyeletek felügyeleténél három alapvetésről kell beszélnünk. Az egyik az, hogy legyen egyetlen felügyelet, amely mindent, a, fe, a fennhatósága mindenre kitér, illetve, hogy Skinner úr jelentésének az alapvetéseit bele, vagy a legfontosabb észrevételeit belevegyük ide. Nos, mi itt jogalkotással foglalkozunk, nem pedig ellenőrzéssel. Ezért meg kell kérdeznünk a bizottság és a tanács képviselőit arról, hogy pontosan kinek milyen hatásköre, jogköre van ezzel kapcsolatban. A harmadik dolog, hogy pontosan milyen jogokkal ruházzuk fel ezt a felügyeleti hatóságot. nagyon fontos pontosan megnézni, hogy milyen feladatkörei lesznek, és jól lenne, hogyha pontosan elmagyaráznák nekünk, hogy a mandátumok, illetve hogy jó lenne, hogyha ez a szerv rá tudna kérdezni bármilyen felügyel szervnél, hogy mandátumok alatt a feladatokat betartották-e, vagy megtették-e, vagy nem. Nos, technikai szabályok. Itt Arról van szó, hogy a jogalkotás, hogy a öm, jogszabó, jogszabályokban foglaltakat maximálisan be kell tartani. Ebben a kérdésben teljesen egyetértünk a tanácssal. Én úgy gondolom, hogy a 290-es cikk értelmében az összes az összes átruházott aktus egyetlen csoportba tartozik, a kollégáim viszont ezeket két csoportra osztják. Ezzel kapcsolatban még föl kell kérni a jogi szolgálatot arra, hogy véleményt nyilvánítson. Sánchez Presedo úr a szocialista frakció nevében nyújtott be módosításokat, ezzel egyet tudok érteni. És ez vonatkozik a nem ö, normatív jellegű szabályokra is. Ide tartozik például a vezetők mm, fizetése, vagy a, a nyújtott nyújtatások kérdése. Ezek talán ajánlásformát kéne, hogy felvegyenek ezek a kérdések. Szerintem az lenne itt a lényeg, hogy a lehető legnagyobb öm, kötelező érvényt érjünk el, Az lenne persze a lényeg, hogy a felügyeleti szerv el tudja dönteni, hogy az általad felügyelt szervek követték -e a normákat, az ajánlásokat, avagy nem. Aztán. Döntéshozatali problémák ezzel kapcsolatban az ECR frakciónak, tehát a briteknek voltak a legkomolyabb, legkomolyabb fenntartásaik a nemzeti felügyeletnek természetesen hatásköre, hogy az ország testületeit, az, or, az, az ország pénzintézményeit felügyelje. felmerül a kérdés, hogy van-e a felügyeleti szervnek, nemzeti felügyeleti szervnek olyan ö, lehetősége, hogy aktívan beavatkozzon az érintett pénzintézet ö, dolgaiba. Ezzel kapcsolatban hallottunk érveket, ellenérveket. Az ember nem tudja, hogy mit is gondoljon. közösségi jogszabályok be nem tartása esetén szerintem egyértelmű a helyzet. A Lisszaboni Szerződés 185. cikke egyértelműen kimondja, hogy ilyenkor be lehet avatkozni, miután ilyen gyorsan változik a világ, és ö, szerintem ez egészen világos. Itt nem az a kérdés, hogy megvan-e a jogi alap, hanem az, hogy van-e politikai akarat. ami a brit problémát illeti, és egyébként ide tartozik a Lehman Brothers esete, illetve az ír probléma. Nos, ezzel kapcsolatban két lehetőség van. Vagy az az ország dönti, vagy az az ország vizsgálja felül a pénzintézetet, amelyben az elhelyezkedik, avagy félbeszakítja a mondandóját a hozzászóló. Tehát az Európai Parlamentben már 2000 óta véljük úgy, hogy szükség lenne ezen intézkedések meghozatalára, amire most tett javaslatot a bizottság. 2000-ben én magam is tettem erre kapcsolatban javaslatot, vagy ezzel kapcsolatban javaslatot. Egyébként a spanyol árnyék kormány pénzügyminisztere is úgy nyilatkozott erről, hogy erre mindenképpen szükség van. A következő blokk a felügyelő kollégiumok rendszere. Ezeknek az lenne a feladata, hogy közvetítőként járjanak el a bankintézményeken. bankintézményeken. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk azon intézményekre, amelyeknek a bukása vagy csődje a teljes rendszer összeomlásával járhatna. Ezeket a fontos pénzintézeteket közvetlenül az európai felügyeleti szinthez kell kötni. Nos, melyek ezek a pénzintézmények, pénzintézmények ezt erről az igazgató tanácsnak van módja dönteni, valamilyen kritériumrendszer alapján, akár az IMF, akár más ö, fórumok ö, kritériumrendszere alapján. Nos, az ilyen típusú pénzintézmények ö, különböző realitással rendelkeznek. El kell tudni választani azon pénzintézeteket, amely, amelyek egyébként egy határokkal nem rendelkező térségben működnek, el kell tudni ezeket olyan szempontból is választani, hogy tudni kell, mely felügyeleti szervek tartoznak felelősséggel. Görögországban, vagy a görög esettel kapcsolatban egyébként elmondható az, hogy sokkal nehezebb lett volna a görög helyzetre fényderíteni, hogyha nem lett volna görög felügyeleti rendszer, hanem kizárólag európai rendszer. A következő téma a ö, európai ö, megmentési alap, hiánypótló alap. Ennek az lenne a célja, hogy a kockázatot tökkentsük, illetve, hogy csökkentse az adófizetők kockázatait, a rájuk, rájuk potenciálisan róható terheket. Egyébként erről szintén olvashatnak a Skinner jelentésben. Nos, mi a helyzet a tanácsal? Elég jól állunk, hiszen eredetileg a tanács, e, e, a tanács eredetileg e, azt mondta, hogy nem tudja elfogadni a parlament álláspontját, ugye nem elfogadták a 2020-as stratégiát, és gyakorlatilag a munkálkodnak most, mint mi. Azt keresik, hogy ez az alap mivel is táplálkozhatna. Következő téma, nemzetközi kapcsolatok. Azt hiszem egyetérthetünk mindannyian abban, hogy az Európai Uniónak eh, egyetlen hangon kell megszólalni a nemzetközi fórumokon, tehát a G20-nak is G2-vé kell válnia. Utolsó pont, és elnök asszony, el kell mondjam azt, hogy sokkal jobban kordában tartottam saját verbalizmusomat, mint ahogy azt elképzeltem volna, ennek a, ennek a felügyeleti rendszernek a természete. Ahogy Azt gondolom, hogy, a, hogy meg kell tartani az egyensúlyokat. A bizottság és tanácsi javaslat túlságosan a bankok felé fordul, pedig meg kellene nézni a kis és középvállalkozások érdekeit is. A 22-es cikk érdekelt felei között megnevezhetjük a kis és középvállalkozásokat, nagyon fontos lenne, hogy az igazgató tanács az ő érdekeiket is figyelembe vegye. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, most kezdődik az igazi munka, a komoly tárgyalási folyamat. Ebben a folyamatban én részt fogok venni, és a fontos dolgokat mindenképpen megpróbálom keresztül vinni. A fontos dolgokat elolvashatják a jelentésben, ha nem lettek volna fontosak, nem vettem volna ezeket ide bele. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Sven, az értékpapír és piac hatóság a foglalkozó jelentéstevőnek adom meg a szót. Igen, először is azt szeretném elmondani, hogy nagyon szoros együttműködés valósult meg az egyes jelentéstevők között, és nem akarom megismételni azt, ami már elhangzott. Azonban néhány pontot kiemelnék, amely az én rám eső területe, területen módosult, vagy módosítandó. Először is a nem kormányzati szervezetek, illetve az érdekelteket képviselő szervezeteket erősíteni kell, ugyanakkor nagyon fontos kérdés az egyes erőviszonyok közepette, a lobby tevékenységek közepette. Eljelentés megírásakor meg máskor is megéltük, hogy az a vita, ahol a, a fogyasztóvédelmi szervezetek, illetve a kis befektetői szervezetek által képviselt nyomás sokkal kisebb, mint amit a nagyvállalatok képesek kifejteni. Ez az, az erőviszonyok ezen egyensúlytalan volt a ezt fennáll és látnunk kell. Saját érdekünk is, hogy ezt lássuk, mert a jogalkotás minőségére is hatással van. A felügyeleti hatóságoknál, illetve az ottani intézmények jelenlétében kell ezzel foglalkozni. Azt is pontosabban meg kéne állapítani, hogy mely, melyik az a terület, amelyet eh, hatóságnak követnie kell, tehát a részvényes jogok, a vállalati irányítás, auditálás, pénzügyjelentés, a ö, vállalatvédel, vállalat átvétel, a short selling, a származékos papírok, a, a standardizálása mindezeknek, az értékpapírosítás. És ezzel kapcsolatos egy harmadik pont az, hogy az európai szinten, és ez visszakapcsol bennünket az érintett piaci résztvevőkhöz, kéne, hogy működjön egy európai nyilvántartás, ahogy egyébként ez van is tagállami szinteken, ahol a piaci résztvevők belátható módon európai szinten egységes nyilvántartásban szerepelnének, és azok, a, amelyek büntetést kaptak valahol, ez megjelenne máshol is, és olyan piaci résztvevők, amelyekről beigazolódott, hogy visszaéltek a piacsal, ezek, ez látható váljék máshol is az egyes termékek vagy ügyletek betiltásával kapcsolatban a ma délelőtti vita után hangsúlyoznom kell, hogy nem arról van itt szó, nézetünk szerint, hogy mindenféle új, innovatív modellt be kéne jelenteni és ki kéne vizsgáltatni, hanem ex post, utólagos módon, ha megállapítás nyert, hogy konkrét termékek károsak voltak a piacon, vagy nagyon nagy visszaélésekre adnak lehetőséget, akkor utólag egy betiltása ennek, ezeknek lehetővé váljék. Az ESMA ö, keretében pedig a clearinghouse-ok és a hitelértékelő, vagy hitelképességértékelő ügynökségek tekintetében az összes jog, amely a nemzeti felügyeleti hatóságok kezében van, az európai hatóságnál is megjelenjen, ha van ilyen hatáskörük. Aztán a szakmai, technikai normákat minden piaci résztvevőnek figyelembe kéne vennie, megakadályozandó azt, hogy a normák alkalmazásának gyakorlatában egyes piaci résztvevők ről, ezt, ne is tudjanak, mert hogy nem Európa szerint egységesen érvényesüljön ez a gyakorlat. Az Európai Bizottságnak kellene dönteni arról, hogy nem, nem ő neki kéne dönteni arról, hogy mikor állt be egy szükséghelyzet, hanem a rendszerszerű kockázatokkal foglalkozó tanács feladata volna ez. És a tízes cikk szerinti vészhelyzetekben nem csak a, az egyes cikk kettes bekezdés alapján rendelkezésről jogeszközök, hanem a ö, szabályozásból adódó joghatóság teljessége megnyílna, vagy rendelkezésre állna. Az Európai Unió képviselete felügyeleti kérdésekben harmadik országokkal szemben, itt csatlakozunk ahhoz, amit Magajú úr kifejtett az imént, továbbá a harmadik országokban működő felügyeleti kívánalmakat a delegéti dektek kapcsán lehetne meghatározni. Minden döntő kérdésben legalábbis negyedévente kéne összeülnie ennek a testületnek, és a 23-as cikk, azaz a ö, vészzáradék ö, alkalmazandó volna, hogyha egy tagállam ö, államháztartási felelősségét érinti a kérdés, közvetlenül vagy közvetettem a költségvetési felelősségét. Egyre növekszik a forrásokra való igény, és az értékelési folyamatnak ezt figyelembe kell vennie, valamint a hatóság is figyelembe kell vegye ezt a változást, és az intézet erre fel kell készüljön, végül pedig az Európai Bizottság jelentése az értékelése. A közös bizottságot is kell, hogy érintse. Tehát az értékelés során a, az érintettek képviseleti szerveit is meg kell hallgatni. Thank you very much. Uh, I know, uh, for those who... Köszönöm és most azok számára, akik nem tudják, hogy most mi fog következni, ezeknek, elmondom, hogy először megadom a szót az összes raportőrnek, majd utána az árnyék előadóknak, hiszen csomagként kezeljük ezt az egészet, és akkor mindenkinek elég egyszer hozzászólnia. Most pedig akkor az Európai Biztosítási és Foglalkoztatási Nyugdíj ügyi raportőrnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is azt kell elmondanom, hogy ugye az ambíciónk az, hogy azt az illúziót teremtsük, mint hogyha erőből tudnánk tárgyalni a tanácssal kapcsolatban, de hát mindenki tudja valójában, hogy ott azért a realitásokkal számolni kell, Eh, nevezetesen, hogy mit tudunk visszaszerezni a tanácstól. Tehát ez a valóság, amit figyelembe kell vennünk. Minden kollega, egy csomó dologról már megegyeztünk itt a kollégákkal, eh, de az ambícióról még nem biztos. Eh, és itt most nem az időre gondolok, az időbeosztásra hadd utaljak vissza a korábbi beszélgetéseinkre, hogy mennyire sürgős ez a vita, Ugye ezt le kellett porolni egy korábbi eh, anyagot, hogy 2011 eh, eh, januárjában ez hatályba léphessen, és éppen ezért valójában az ambíciónkat vissza kellett csípnünk egy kicsit annak érdekében, hogy eredményeket tudjunk elérni 2011-re egyébként én magam is izgatott és ideges eh, vagyok, hogy sikerül-e nekünk egyáltalán 2011. január 1-től valamit elindítanunk, egy integrált, eh, eh, egy integrált felügyeleti rendszert, egy felszámolási alappal, nem tudom, hogy a jogi problémákat addig egyáltalán lesikerül-e küzdenünk. De azért arra vonatkozóan vannak elképzeléseim, hogy hogyan fűzzük össze ezeket a gondolatokat a, és hogyan menjünk a tanácshoz. Nos, azt gondolom, hogy itt már elhangzott egy-két dolog, azt gondolom, hogy egy shortlistről kellene az elnököt eh, kiválasztani az Európai Parlamentnek, nem pedig az Európai Bizottságnak. Úgy gondolom, hogy eh, a Board of Supervisors esetében minősített többségre van szükség annak érdekében, hogy a erősebb kapcsolatok szülessenek meg a szabályozók eh, között hiszen a valóság az az, hogy konformitást és uniformitást kell találnunk a döntéshozatali eljárásban. A stakeholder csoportok részvétele rendkívül fontos, a stakeholder csoportokban nem profitorientált csoportok is részt vesznek, nekik valamifajta költségvetést is kell eh, lehetővé tenni, illetve kisebbségi véleményeket is be kell tudni fogadni a stakeholderek, az érdekeltek egy részétől. A 12A-val kapcsolatban én nyitott vagyok a kompromisszumra, sőt valójában javasoltam is egyet. Kollégám eh, Sánchez Peteta már alá is írta mindezt, amely révén már egy kicsit 2011. Eh, januárján túl tudunk gondolkodni, hogy hogyan lehet egyfajta integrált megközelítést eh, lehetővé tenni, illetve három év után egy felülvizsgálatot annak érdekében, hogy ezt az integrációt eh, kicsit szorosabbá tudjuk tenni, és adott esetben megfontolni azt, hogy egy egységes európai felügyeleti szervet akarunk-e létrehozni, ezt valami evolúciós módon lehet csak megcsinálni, egyszerre nem. Tehát ez a módosító indítvány megszabja az irányt, az ambíciót, ugyanakkor e, figyelembe veszi a realitásokat is, és remélem, hogy egyetértenek velem, hogy ez mind fontos. Egyébként nem tudom, hogy e, mennyi e, tényleges érték van a nyugdíj alapokban 55 eh, billióról hallani a eh, biztosítási ágazatban. Eh, nem is tudom, hogy ennek milyen felszámolási alapot kell létrehozni, hogy egyáltalán ez, e, ennek értelme legyen. Lehet, hogy nem értenek önök egyet velem, de én a tények alapján járok el, és a tények eléggé lélegzetelállítóak. Az, a felügyelet az legyen képes arra, hogy fellép olyan személyek vagy szervezetek ellen, amelyek nem tartják be a szabályokat, illetve különösen akkor, hogyha egy szabályokat be nem tartó tagállamban működnek. A nemzetközi szervezetekkel is együtt kell működnünk, azt gondolom, hogy az ekvivalenciákat el kell ismerni, ami rendkívül fontos annak érdekében, hogy a globális pénzügyi felügyeleti rendszert kialakítsuk, ehhez ugye az kell, hogy az ekvivalenciákat biztosítsuk. Ez elég sürgetős kérdés, pénzügyi ekvivalencia és szabályozás szükséges globális szinten. Ezeknek a szervezeteknek kell rendkívül fontos szerepet játszaniuk mindebben. Emellett a bizottságottól elvárjuk, hogy a SZIOPSZot vegye be a munkába. Nem tudom egyébként, hogy ők részt vesznek-e annyira, amennyire szeretnének, de én még további, vagy még mélyebb részvételt várnék el. Természetesen eh, itt most az ESMA, az EBA eh, vonatkozásában is eh, kiigazításokra van szükség. Eh, eh, beszéltem erről a eh, felügyeleti, a vegyes bizottságról, nem akarok annak a részleteibe belemenni, a vegyes bizottsággal kapcsolatban van egyfajta konszenzus, amely megfelel mindannak, amit arról tudunk, hogy jogilag merre mehetünk tovább, de mindenképpen egy, egy megerősített, integrált megközelítésre van szükség európai szinten, anélkül, hogy létrehoznánk egy egységes felügyeleti hatóságot, mert az most még túl ambiciózus volna. Köszönöm, Köszönöm szépen, most lépjünk tovább. A makroprudenciális felügyeti rendszer jelentésére. Szilvia, köszönöm, elnök asszony. Nem szeretném megismételni a már elhangzottakat. Az én szövegemmel kapcsolatban nagy ellenmondások nem voltak érzékelhetőek. Pusztán egyes hangsúlyokat helyeztek volna máshol képviselőtársaim. A Larozier jelentésben döntés született, amelyet az Európai Bizottság is elfogadott, és senki sem kérdőjelezte meg ezt. Azt nevezetesen, hogy az, az Európai Központi Bank felügyelet alatt működjön ez a testület, a nemzeti bankoknak is jelentős szerepet meghagyva, és az egyes álláspontokban csak nüanszbeli eltérések voltak a központi banknak adandó szerepkört illetően. Az Európai Bizottságban többségi szerep állt, egyesek szerették volna emlék csökkenteni ezt a, ezt a súlyt. A válság általában gyan, gyanakvással töltötte az állampolgárat a bankokkal szemben, ugyanakkor a információk bizalmas voltát is védenünk kell, amennyiben ez jogos. Semmiképpen sem szerettük volna tehát azt, hogy a más ágak képviselői is szerepet kapjanak ebben a testületben. Az én alapgondolatom az volt, ugyanakkor egy bizonyos nyíltság jellemezze ennek a testületnek a munkáját. Az irányító bizottságra is, az általános ö, tanácsra is vonatkozik ez. Ugye a nyíltság mennyire érvényesüljön, ez felmerült a belső tanácsadó bizottság felállításával kapcsolatban is, illetve a szakértelem beszerzésével kapcsolatban hogy vajon csak a 27 jegybank embereire támaszkodjunk, vagy külső szakértelmet is bevonjunk ebbe a testületbe. Úgy tűnt, hogy támogatást kapott az a gondolat, amelyet én vázoltam ezzel kapcsolatban. Persze nyitva állok a kompromisszumokra, arra, hogy esetleg a szakembereket is meghívjunk, tehát közgazdászokat, tudományos szakembereket is. Ez az új típusú felügyelet, melyet európai szinten szeretnénk megvalósítani, megkívánhatja ezt. Kérdés, hogy az európai felügyelet jövője tárgyában is döntést hozunk-e most, vagy a jelenlegi rendszerből induljunk ki. A Larozéri jelentés pontosan ezt vázolja fel, milyen makrogazdasági szakértelemmel rendelkezésre a, a jegybankok szintjén, a Lámfalusi bizottság országokra gondolok ez alatt. Ha abban nincs, annak nem sok értelme, hogy három helyen, három városban három különféle testület működjön, és ezek között csoportosítsunk át pusztán, és aztán hogyha közös feladatot látnak el, akkor ennek nem sok értelme van. Úgyhogy ezt mindenképpen hideg fejjel kell végig gondoljuk, most már, hiszen a későbbiekben a, az alternatív lehetőségek száma beszűkül. A, a Twin Peaks felügyelet mellett foglalt állás ma délelőtt például a, az LKB alelnök jelöltje, fontos, hogy, tehát, hogy most két hatóság működjön, vagy három erre vonatkozóan Mm, döntést kell hoznunk, mert ha nem tesszük, akkor ez megköti a kezünket a jövőben majd. Hálás vagyok azoknak a képviselőtársaimnak, akik módosítókat nyújtottak be, és hogy abban a, abban a kérdésben is, hogy a makro és mikrofelügyelet együttműködjene, vagy külön testületben működjön. Nagyon fontos kérdés ez, a hatékonyság szempontjából is nem az a lényeg, hogy egy főváros presztízse növekedjék azzal, hogy ott működik vagy nem működik egy, egy ilyen hatóság, testület. A mikrogazdaságet felelős munkatársaim már beszéltek az ő feladataikról. A rendszerkockázatok tanácsa kell, hogy meghatározza azokat a kockázati csoportokat, vagy kategóriákat, amelyek alapján súlyozhatjuk a kockázatokat. És akár sürgősségi vagy vészhelyzeteket is bejelentsenek ezek alapján, természetesen a többi hatósággal koordinálva tehetik ezt. Az árnyék előadókkal való tárgyalásom során nyitva álltam a módosításokkal kapcsolatban. A jövőbeli esetleges az euróval szembeni spekulációk, vagy akár tagállamokat támadó spekulációkkal kapcsolatos félelmek kell kapcsolatban. Fontos, hogy a leghatékonyabb rendszer álljon fel, a lehető leghatékonyabb. Nagyon sok gondolat merült fel, Egyesült Államokbeli példák, brit, német példák. A lényeg az, hogy biztosítsuk azt, hogy a válság, ilyen jellegű válság megelőzhető legyen, és következményei ne legyenek olyan súlyosak az adófizetőkre nézvést a kisvállalatokra és a munkavállalókra vonatkozó terhek, mint most történt. Elnök, köszönöm szépen. Az Európai Központi Bank konkrét feladataira vonatkozó jelentés a következő. Teróza úr az előadója. Köszönöm szépen. Csupán két percig kívánok beszélni, mert az én jelentésem egy egészen rövid tervezet. Azzal, kapcsolód, azzal kapcsolatos, hogy a közös ö, európai ö, rendszer kockázati tanács hogyan működne. Azt kívánjuk, hogy az EKB-val ez a testület együtt működjön azt kívánjuk, hogy a testület elnöke nem más legyen, mint az EKB elnöke. Több képviselő segített felkészülésben gazdasági szakirodalmat adtak nekem, és beszéltek arról, hogy az árstabilitás nem feltétlenül fér össze a pénzügyi stabilitással. Ugye tudják, hogy az egyik célkitűzésért az LKB felel, a másikért pedig ez a rendszer kockázati ö, szerv felelne. Egyfajta igazgató tanácsal kell rendelkeznie majd az új szervnek, az LKB-nak mindenképpen anyagi és morális felelőssége van, a jövendő beli, eh, a, eh, fölállítandó európai felügyeleti rendszerrel kapcsolatban is. Mint említettem, a kollégáim utaltak az összeférhetetlenségre, erről korábban nem volt tudomásom, de ezért javaslom azt, hogy az EKB-nak legyen fontos szerepe eh, a felállítandó szervben. Egy ilyen értelmű módosítást is benyújtottam, és ennek az lenne a lényege, hogy fél évente jelenjen meg egy hallgatáson ennek a rendszer kockázat felügyeleti szervnek itt a parlamentben számoljon be a helyzetről. Ugye az LKB esetében már szokássá vált, hogy a bankelnök ellátogat ide fél évenként. Véleményem szerint és értem Dominik Strauss-Kahn érvelését, amivel múlt héten ítélt. Tehát a pénzügyi stabilitás sokkal fontosabb, a pénzügyi ö, stabilitás felügyelete fontosabb, mint a ö, szabályrendszer. Máshogy nem lehet hatékony a pénzügyi ö, piac. Egyébként a ma délelőtti meghallgatáson elhangzott az, hogy az EKB-nak a szabályok és a szerződés értelmében semmilyen felügyeleti feladata nincsen. A felügyelet tehát rendkívül fontos funkció, és nem lesz második lehetőségünk arra, hogy ezt megreformáljuk ezt a rendszert, hogyha mondjuk már 5 vagy 10 évet tart majd a válság, akkor a kormányok nem lesznek képesek arra, hogy a válság hogy a válságban ismételten fellépjenek, illetve megreformálják a lelegi struktúrát. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Most pedig akkor áttérünk az európai felügyeleti hatóságok hatásköreire, illetve arra, hogy mi történik az Omnibus 1 azokkal az irányelvekkel, amelyeket módosítani kell. Antolin raportőr kap szót. Köszönöm szépen. Az Omnibus irányelvről van szó. Ez az Omnibus irányelv nem más, mint 11 ágazati irányelv csoportosítása az új felügyelő szervek, az új, hatá- az új ö, ö, szervek ö, működéséről szólna ez. A bankfelügyelő hatóság, az értékpapír felügyeleti hatóság és egyéb hatóságok szervéről, szerepéről. Nagyon fontos, hogy hogyan működne ezen hatóságok együttműködése, illetve a már létező hatóságok együttműködése. Hogyan működik a ö, konfliktus megoldás, vannak, lesznek-e majd irányelvek, iránymutatások, illetve milyen technikai standardok lesznek érvényesek. Nos, a technikai standardok témája legkényesebb, hiszen alapvetően frissíteni kell ezeket. Marga jó is elmondta, hogy még a Lisszaboni szerződés hatályba lépése előtt javasolta ezeket a bizottság, és és a delegált aktusok még akkor nem léteztek. A lámfalusi folyamatot is valahogyan bele kéne venni ebbe a kérdésbe. És ugyan az ellenőrzési eljárások sem léteztek még olyan értelemben a Lisszaboni szerződés előtt, mint most. Három komitológiai eljárás létezett, a konzultációs, a ö, ellenőrző és a menedzselési eljárások. Nos, az Omnibus irányelvnek az lenne a feladata, hogy mindezeket a dolgokat csoportosítsa, a lámfalusi folyamat négy szintjét, vagy bizottságok négy szintjét belevonja ebbe a, fogalom, fogal, a folyamatba. A második és harmadik szintről van közvetlenül szó a szabályzó szint, illetve a harmadik szintről, ami régebben fragmentált volt a nemzeti hatóság között, ugye ezek működtették a harmadik szintet. A harmadik szint egyébként most önállósodik, hiszen az európai hatóságok rendszerén keresztül fog életre kelni. De a második szintet se felejtsük el, ennek a működését is megpróbáltuk valahogyan feljavítani ez lett volna a lényege az Omnibus egyes csomagnak. Több mint száz módosítás érkezett ezen jelentéshez, és úgy látom, hogy nincsenek túl nagy véleménykülönbségek, kompromisszumokat ki lehet alakítani, világosan definiált kritérium rendszerrel. a technikai standardok esetében a következő kritériumrendszert javasolták. Ugye delegált aktusokon keresztül kell ezeknek megvalósulnia. Szerintem két, különböző, két szintet kell megkülönböztetni, a előzőekben kettes, illetve hármas szintnek nevezett szinteket. Szerintem nem, tartoz, nem tartozhat minden a delegált aktusok közé, hiszen bizonyos esetekben nem kell ilyen hosszas, bonyodalmas folyamatoknak alávetni magunkat. Tehát kettes és, más, kettes és hármas szintekről van szó, technikai standardokról, illetve azt is el kell döntenünk, hogy mit kell delegált aktusként kezelnünk. Nos, szerintem mindent olyat, minden olyan kérdést, ami a Single Rule Bookba tartozik, és a Single Rule Booknak, az egységes szabálykönyvnek alapfogalmak mentén kell működnie, tehát a teljes belső piacra meg kell szabni, a, ö, létre kell hozni a definíciókat. Nagyon fontos az is, hogy a tájékoztatás, a beszámolási kötelezettség mindenki számára kötelező érvényű legyen a teljes Európai Unión belül, hogy a hatóságok milyen feltételek mellett lehet, kell tájékoztatni. Harmadik dolog, Single Rule Bookról, az alapvető fontosságú elemeket tartalmaznia kell eh, ennek. Arról van szó, hogy Tudnunk kell, hogy az európai felügyeleti rendszerek milyen elemei vannak, és ezek hogyan működnek egy, egymással együtt. A Lisszaboni szerződés 290-es cikkében pontosan erről olvashatunk, tehát hogy kell egy ilyen egységes szabálykönyv, amely ki, e, ki, elé, kiegészíti a szükséges feltételeket. Tehát technikai standardok esetében elmondhatjuk azt, hogy a, hatá, hogy a hatóságok, a nemzeti hatóságok kidolgozzák majd a saját technikai standardjaikat, tehát lesz többféle ilyen technikai standard köteg. A kérdés az, hogy általánosságban milyen szabályok vonatkoznak majd ezekre. A bizottság javaslatában ezek kritériumok rendszeren nem teljesen világos. Ezeket kell egyrészt világosabbá tenni, másrésztről pedig a mi szakbizottságunk javaslatait is valahogyan bele kéne gyúrni ebbe az anyagba, ahogy Gigold úr a vizsgálat és ellenőrzés kérdését amely jelenleg a delegált aktusok közé tartozik. Erről is szól egy módosítás. Nos, szerintem összefoglalásul elmondható az, hogy az omnibus irányelvvel kapcsolatban nincs túl sok gond, kompromisszumos módosításokra van lehetőség, a jogi szakbizottság egyébként majd egy nagyon nagy mennyiségű módosítással fog élni, azt gondolom, hogy ezekre oda kell figyelni. Tehát lesz tőlük egy csomag, lesznek a mi szakbizottságunkból ö, módosítások, és hát meg kell nézni, hogy az árnyék jelentéstevők hogyan vélekednek ezen kérdésen. Köszönöm szépen. Rendben. Most a listámra pillantok. Vicky Ford az első, aki visszajött időközben. Sorry about that. The, the, um, you get fit running around the parliament in between. Úgy edzek, hogy szaladgálok a parlament különféle ülései között. Hogy ugye nehéz olyan módosítókról kommentál, kommentálni, amelyeket nem láttunk még. De, de hát ugye rengeteg ilyen született az egész csomaggal. 1527 darab. Mennyi? 1527 módosító. Jean-Paul nyerésben van. Hihetetlenül fontos. A téma ezért van a sok módosító. És nagyon sok konszenzusos nézet van arról, hogy hogyan lehet a közös szabálykönyvet létrehozni, mit kell a hatóságoknak ellenőrizni. Rendkívül fontos, és nagyon sok, nagyon erős konszenzus van alakulóban. Mindig azt mondtam, hogy annyira fontos ez, hogy megtörténjen egyáltalán, hogy az első olvasatban kell, hogy megtörténjen, mert a lendület lehet, hogy elveszőben van, ezért a módosítók jelentős része, amelyet én adtam be meg Jan, a tanács álláspontjához közelítené az anyagot, hogy beindulhasson a folyamat. Ez egy különbség közöttünk, egyesek szerint ez egy evolúciós folyamat. Nekem azt tetszik, amit abban a javaslatban szerepelt, mi szerint néhány év múlva egy felülvizsgálati záradékkal élhetnénk. Tehát nem ö, egy egyben fogadnánk el a a tanács szövegét, hanem egy, egy úgymond evolúciósabb szöveggel élnénk. Van néhány olyan pont, ahol leültem a szabályozóval, és megbeszéltem vele, hogy vajon ez a jelentést, ezen konkrét javaslata több jogosítványt adna önöknek, vagy kevesebbet egy bankkal való tárgyalás során. Egyes helyeken például a jelentéstevők úgy nyilatkoztak, hogy az automatikusan nyilvánossá kell tenni az információt. És a, és a szabályozók azt mondták, hogy ez erősebb pozíciót ad nekik. Ott van a kezükben az a bot, amivel ráüthetnek a bank fejére, mondhatják azt, hogy én kényszeríthetem ennek és ennek az információnak a publikusát tételét. Ezáltal erőteljesebb jogosítvány van a kezükben, erőteljesebb tárgyalási pozíció, hogyha végső soron nyilvánossá tehetnek adatokat, hogyha úgy érzik, hogy a, a pénzintézet nem volt elég átlátható. Tehát érdemes meghallgatni azt, hogy a gyakorlatban dolgozó szabályozók nek a véleménye mi, tehát néhány módosítunk így módon több hatalmat ad nekik. Tehát ahelyett, hogy automatikusan valamit publikusra kéne tenni, a szabályozónak kell megadni a jogot arra, hogyha kell, jogában álljon, hogy kötelezze a bankot, hogy nyilvánosítja az adatokat. Ez egy jó példa, kicsit bonyolult, de jó példa arra, hogy hol lehet javítani az anyagot. A lényeg az, hogy közelebb vigyük a tanácshoz a mi álláspontunkat, és ez a szabályozók igényének megfelelően igyekezünk alakítani azt. Gunnar Hockmar. Köszönöm, Gunnar Hockmar a következő. Thank you very much. Uh, Köszönöm. Először is nem irigylem a raportőröket, akiknek uh, ennyi módosítóval kell uh, foglalkozniuk, majdnem annyival, mint Gozesz úrnak. Két dologra koncentrálnék itt. Az első az, hogy a válságból származó tapasztalatunk alapján jobb felügyeletre van szükség mindenhol és átláthatóságra. Ezt ne felejtsük el amikor erről a dologról beszélünk, mert beszélhetünk rossz termékekről, de akkor, akkor rossz irányból közelítjük meg a dolgot. Tehát mindenen átnyúló szabályok, felügyelet és átláthatóság kellene. Ha meg lett volna ez mind, akkor megspórolhattuk volna a problémáink nagy részét. Szintén fontos, ez a második dolog, hogy meg is valósuljanak ezek a dolgok. És eh, hát itt egyrészt arról van szó, hogy pragmatikusnak kell lenni, másrészt pedig arról, hogy milyen szerkezet, milyen struktúra lehetséges egyáltalán. Eh, ez az európai hatóság, ez persze eh, fontos, de az is fontos, hogy a nemzeti hatóságok mit csináljanak, és hogyan oldják meg a problémáikat nemzeti szinten. És a felszámolási alap európai szinten, az egy rendkívül fontos lépés előre. Megjegyzem egyébként, hogy azért előtte el kéne gondolkodni, mert nem tudom, hogy a valóságnak megfelelő-e. Tehát, hogy ez reális, így értem inkább. El tudjuk-e érni azokat a célokat, ki tudjuk-e mondani, hogy az európai hatóság felelős azért, hogy nemzeti szinten a bankoknak minden kötelezettsége le legyen fedve. Most legyenek ezek határon átnyúló, vagy nemzeten belüli, vagy országon belüli kötelezettségek. Egy ilyen, eh, egy ilyen rendszer ugyanis az izlandi problémát például megoldotta volna. Ott ugyanis egy felügyeleti eh, probléma merült fel, illetve okozta az egészet. És ezt ajánlom tehát a raportőrök eh, figyelmébe. Köszönöm. A következő Portas úr. Eh, são algumas eh, observações muito breves, eh, são até, em alguns casos, dúvidas. Köszönöm szépen, három rövid észrevételem lenne, illetve hát a kételjemnek adnék hangot. Először is Márgájó úr jelentését venném gorcső alá. Szerintem nagyon jó ötlet a három szintre való osztás, ahogy azt Márgájó úr is megtette. Európai Együttműködési Alapnál eh, alappal egyetértek, de hogyha jól értem, akkor ezt kizárólag a pénzintézetekre lehetne alkalmazni. Mégpedig olyanokra, amelyeknek eh, a eh, felszámolása vagy csődbe menetele európai szintű gondhoz vezethet. Nos, nehezen felejtem el, hogy mi történt hazámban. A bank, banki csalások egy olyan bankban derültek ki, amelyeknek, amelynek csak 2% volt a piaci részesedése Portugáliában. A pénzügyminiszter pedig erről a bankról nyilatkozott, hogy ilyen rendszer kockázati tényezőről nem kockázatot nem jelent. Végül aztán, hogy hogy nem, mégis államosították a bankot. Még nem látjuk a, azt, hogy milyen mély is a kút, tehát hogy pontosan mekkora csalásról van szó. Nem tudom, hogy ezt a ezt az ezt az alapot, ezt a hiánypótló vagy válságkezelő alapot hogyan lehetne akkor finanszírozni. Aztán pontosan milyen kritériumok alapján e, igényelhet valaki összegeket ebből a, ebből a felszámolási alapból. Nem szeretnék túl hosszasan beszélni, de Gulár asszony egyik észrevételére szeretnék reagálni, Gulár asszony jelentésére. Én is a maximális konvergenciát támogatom. Az Európai Központi Bank, illetve a felügyeleti szervek között. A nemzeti felügyeleti szervek nek fontos a szerepe, nem szabad, hogy a struktúra a minőség rovására menjen. Nem tudom, hogy nem esünk-e most abba a hibába, hogy túlságosan nehézkes struktúrát hozunk létre, és ezért is felelősei leszünk majd a kialakulandó problémáknak. Right, just so people know csak hogy tudják, hol tartunk, felolvasom, hogy kik következnek. Mrs. Lulling, Mr. Koslik, Mrs. Jury, uh, Mr. Sanchez Prezedo wants to come back in again on other things, and then Mr. Pitella. So, and then we'll be back to wrap. És aztán újra a raportőrök kapnak szót, ha kérnek. Úgy is kezdődik egy új lista, Hortman Kólasszony következik. Starten met twee algemene opmerkingen als het gaat over het eh, rapport. Nekem két általános jellegű megjegyzésem lenne, vagy észrevételem Márga jó kolléga felé az Európai Bankfúj Felügyeleti Hatósággal kapcsolatban. Mint ezt már korábban is tettem, mindenkit arra ösztönzök és kérek, hogy ugyanilyen bátor módon kezelje ezeket a dossziékat a jövőben is, mint eddig tették ez vonatkozik Skinner óra is. Tehát bátorságra van szükség, és a tanácsa való tárgyalásokon is azt gondolom, hogy nagyobb bátorságot is mutathat, mut, tanúsíthatnánk. Az európai felügyeleti kompetenciákat bizonyos módon központosítani kéne, és nagyon fontos az is, hogy ennek a költségeit valahogy szabályozzuk, az Európai Központi Bank nyilván megnyilvánulhat ezekben a témákban, de fontos lenne a feladatok elosztását és a költségek elosztását is szabályozni. Ha nincsenek világos szabályok, az mindenképpen rosszat tenne az új rendszernek, tehát tehermegosztás, közös teherviselés. Következő témám a 11-es pont, Európai Értékpapír Felügyeleti Hatóság. Szerintem itt a tanácsal szemben jobban kéne a érdekeinket képviselni. Véleményem szerint az auditra, a vállalatirányításra, a hitel fizetésekre is gondolni kéne. Ezeket is bele kéne venni ide a hatályba. Aztán nagyon fontos lenne kitérni az EKB kompetenciáira, hogy például megtudjuk, hogy a kérdés az, hogy az értékpapír felügyeleti hatóságra tartozik-e az, hogy eh, a hitelek eh, mennyire hozzáférhetőek, a hitelek ára elfogadható, stb. stb. Ez az LKB e feladata, nem? Aztán a sürgőségi esetekben hogyan lehet eljárni? mindenképpen elfogadnám a jelentéstevő véleményét, és eh, nem szeretném, nem szeretnék eh, igazat adni a briteknek ebben a kérdésben. Aztán bizonyos eh, pénzpiaci termékek betiltása, ezt én sem támogatom, támogatom korábban már beszéltünk erről. Nem a magával, a termékkel van gond, hanem azzal, hogy hogyan használják a termékeket, mire használják ennek van destabilizáló, destabilizáló hatása, és nem magának a terméknek. Úgyhogy talán a felügyeleti szerveknek kell eldönteni azt, hogy egyáltalán képesek-e a pénzintézetek arra, hogy ellenőrizzék és megvizsgálják, elemezzék ezeket a termékeket. Aztán kérdés a konfliktus kezelés mikéntje, tehát hogy a nemzeti bíróságokhoz nál nyújthatnak-e be panaszokat ezek a szervek. Luling asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vagyok a néppárt árnyék jelentéstevője. Az európai rendszer kockázati testülettel foglalkozó jelentésnél. Gulár asszony már elment, úgyhogy nem venném sorra egyenként a módosításokat, általános megállapításaim lennének. Gulár asszony komoly munkát végzett, és nem is akármilyet. Nagyon jól jön friss vér itt a szakbizottságban. De a tanácssal nagyon nehéz felvenni a versenyt, mindenképpen fel kell emelnünk a hangunkat, és ragaszkodni kell álláspontunkhoz a tárgyalásokban. Gulár asszony azt szeretné, hogyha ebben a testület, ennek a testületnek a képviselete szélesebb körül lenne, ezt el tudom fogadni. Divatos dolog mindenkinek igent mondani, de hát így nem nagyon haladnak előre a dolgok. Én azt mondanám, hogy visszafogottan kell a kérdéshez hozzáállni. EKB-nak mindenképpen ellenőrző szerepe van ebben a folyamatban, tehát nem ő diktálja a szabályokat, és bebizonyosodott, hogy az LKB e igenis ért ezekhez a dolgokhoz, és nagyon hasznosan tud fellépni. A parlament többet szeretne elérni, mint a bizottság, például azt, hogy nagyobb mértékben valósuljanak meg a közösségi fellépések, és kevésbé a nemzeti fellépés. Ennek az új testületnek nem az a szerepe, hogy az EKB riválisa legyen. Hogyha az EKB-nek csökkennek a kompetenciái, a feladatkörei, akkor az csak szörnyű húzavonához vezethet az intézmények között, és ez igen sajnálatos lenne, már jelenleg is eléggé felszabdalt a felügyeleti rendszer Európában. Következő dolog, Larozier jelentés, ugye ebből indulunk ki, erre alapozzuk javaslatainkat, és ebben mindenki egyet is ért. Mindenki egyetért abban is, hogy nagyon fontos az egyensúly megőrzése a makro felügyelet mindenképpen továbbra is nemzeti kezekben marad, tagállami kézben. A mikro felügyelet pedig európai szintre emelkedik. Hogyha ezt megkérdőjelezzük, akkor az egész rendszer összeomolhat. bizonyos szintű nyitottságra szükség van, de nem ragadtatnám el magam olyan szinten, mint a szociális, szocialista és zöld kollégáim. Tehát bizonyos határok között kell mozognunk, ezeket a határokat, korlátokat nem szabad túllépni. Igenis, van értelme a munkáknak, meg lehet magyarázni, hogy ezt miért így tesszük, és remélem Gulár asszony figyelembe veszi majd a nézeteinket, álláspontunkat nem használja azt fel ellenünk. Következő téma García Margallo jelentés. Ezt támogatjuk. García Margallo úr a minősített többségi szavazás gondolatát veti fel, 5-6 tagállam esetében, mely a 27 tagállam kétharmadát kell, hogy jelentse. Talán kivaratosabb lett volna véleményem szerint az, hogy minden tagállam egyetlen szavazattal rendelkezzen, de megértem, hogy az egyensúly könnyebben elérhető. ezért is elfogadom Skinner úr, illetve Gigold úr kompromisszumát. Köszönöm. Kozmik úr a szó. Köszönöm szépen. asszony, sok tekintetben ö, azt kell mondanom, hogy osztom Lüling asszony nézeteit. A tanács és a parlament a jogalkotók, és igaz ez a pénzügyi felügyeleti szervek ügyében is. És a tanácsban nagyon nehéz volt ülőre jutni, és megállapodni. Bármely módosító, amelyet az Európai Parlament nyújtana be, azzal a kockázattal jár, hogy fölburul az egész nagy nehezen kikovácsolt egyensúly, újra kell gombolni az egész mellényt. Úgyhogy, és ez azt is jelenteni, hogy a tagállamok képviselők között nagyon nehéz volna újra tető alá hozni a megállapodást. Tárgyaltam a szlovák pénzügyminisztériummal, a jegybankkal, a bankszövetséggel. A pénzügyminisztérium és a jegybankunk meglehetősen egybeeső álláspontot képvisel, és ez általában a kisebb országokra érvényes álláspont, legalábbis jogalkotás alapvető pontjaival kapcsolatban, illetve annak módosítását illetően mondható ez el. Egyetértek, együtt érzek az Európai Parlamentben felvetett több javaslattal, de azért elisták is kell legyünk mert hogy ez, tagállamok ezzel majd szembe mennek. Nem akarok most ezek részleteibe bocsátkozni, de a tagállamok ezt indokolatlan beavatkozásnak érzékelik majd, és aránytalan beavatkozásnak. Ez várható a tanács részéről, ez a reakció. A pénzügyi piacok felügyelete nézetem szerint nem az ambíció kérdése, nem, a nagyra, nem az a feladat, hogy, hogy feltétlenül nagyra törőek legyünk, hanem illeszteni kell a nagyra törő célokat a valósággal és a felelősségek tényleges felasztásával. Érzékelek a szlovák intézmények részéről, mint mondottam, tárgyaltam képviselővezetőikkel egyfajta fenntartást, és elmondható ez, általában is, hogy a nemzeti felügyeleti hatóságok igyekeznek minél több hatáskört saját kezükben megtartani, és nem akarják, hogy csorbuljon hatáskörük, és általában a nemzeti piacok feletti felügyeleti hatáskörük bármi módon az európai szintre menjen át. A decemberi ECOFIN ülésen megállapodás született a felől, hogy egy olyan keret jön létre, mely a viták rendezését szolgálja, a felügyelő szervek között adódó viták rendezésére szolgáló keret. Aztán felsorolnak még néhány egyéb pontot is. A egyszerű többség alapján születnének a döntések, minden tagnak egy szavazata volna nem minősített többség alapján történne a döntés, mint a tanácsban általában. Ez tehát a tagállamok véleménye, ehhez valószínűleg ragaszkodni is fognak majd, és ez ütközik, ez ütközési pont az Európai Parlament és a tanács álláspontja között. Van aztán több hasonló eset is, ahol ugyanez az ütközés üt, is érzékelhető. Ezeket megpróbálom egy csokorba fogni, és megküldeni az érintett jelentéstevőknek, mi csoportosítva ezeket a témaköröket, ahol ütközés nézett különbség érzékelhető. Van a tagállamok és az Európai Parlament között is információcsere, és úgy érzékelem, hogy főleg a kisebb államok jó részt, és néhány nagyobb állam is, nagyjából egy nézetet képvisel, még az elég régóta, és ez tükröződik az Európai Bizottságban is. Gyuri asszony szó. Thank you, Madam Chair. Um, én azokat a módosító indítványokat ajánlanám a bizottság tagjainak a figyelmében, mert több kollégával adtunk be három téma köré csoportosítva. Egyrészt többen azt gondoljuk, hogy erősítenünk kellene ezeknek a hatóságoknak a függetlenségét, másrészt a reprezentatív jellegüket, harmadrészt pedig szeretnénk, hogyha az Európai Parlamentnek egy jó rálátása maradhatna mind a hatóságok munkájára, mind az Európai Rendszerkockázati Tanács munkájára. Pontosabban mit is jelentenek, melyek voltak a fő kezdeményezéseink a módosító javaslatokban. Az egyik, ami a három szakhatóságot illeti, az az, hogy szeretnénk, hogyha a reprezentatív jellege erősödne, ami abban testesülne meg, hogy jó volna, hogyha a, a az igazgatóságoknak, a, a management boardoknak a összeállításánál a régi és az új tagállamok mind képviseltethetnék magukat. A, ami a függetlenséget illeti, ott pedig arra gondoltunk, hogy mivel úgyis a bizottság jóvá, mármint hogy az Európai Bizottság hagyja jóvá a management boardoknak a felállítását, ezért ebből következően nekik, nem, a bizottságnak magának nem kellene már tagjává válnia ennek a bornak, ez is a függetlenségét erősíthetné a, a hatóságoknak ami pedig az Európai Parlament szerepét illeti. Itt azt gondoljuk, hogy a feleviteli hatóságok tagjai kinevezésében az Európai Parlamentnek igenis kellene, hogy legyen szerepe. Picit részletesebben beszélnék az Európai Rendszerkockázati Tanácssal kapcsolatosan beadott módosító indítványokról. Ugye ez a kérdés tegnap is felmerült Trisé úrral folytatott eszmecsere során, ahol ugye az eredeti javaslat nem specifikálja, hogy ott is a, a steering committee-be pontosan milyen tagok kerüljenek be. A javaslatunk az az volna, hogy határozzuk meg, hogy mindenképpen reprezentatívnak kell, tehát eurozóna, eurozónán kívüli tagállamok is mindenképpen kerüljenek bele a, a steering committee-be. Fontosnak tartanám továbbá, hogyha a rendszerkockázati tanács által kiadott ajánlások cmzettjei nem csak az uniós pénzintézetek volnának, hanem maga akár az EKB, illetve a nemzeti jegybankok is a cmzettjei lehetnének. azt is tanácsosnak tartanám végezetül, hogyha a, ezek a, a jelentéstételi kötelezettségek, amelyeket majd a pénzintézetekre rovunk, azért ezeket úgy kellene megfogalmazni, hogy ne okozzanak aránytalan adminisztratív tehernövekedést a pénzintézeteknek a számára. Köszönöm szépen. Uh, uh, Köszönöm szépen. A jelentéstevőket tartogatom a végére, úgyhogy most Pitella úr kap szót. Grazie, Presidente. Consider... Köszönöm szépen, elnök asszony miután a tanács és a parlament között már fönnállnak az erőteljes tárgyalások, nagyon jó lenne, hogyha a mi álláspontunk kikristályodna, és ezt most úgy látom, hogy a lehető legmegosztottabb jelenleg a véleményünk itt a szakbizottságon belül, legalábbis ezt, tapaszt, ezt tapasztalom. Rendkívül nagy a tét, és hogyha vissza felé lépünk, ha visszatáncolunk, azzal csak az állampolgároknak, az európai polgároknak teszünk rosszat, hiszen az Európai Parlamentnek gyenge lesz a pozíciója a tanácshoz képest. Röviden összegezném, hogy az általam benyújtott mint egy 90 módosítás pontosan milyen irányban halad. A komitológia és a delegált aktusok jelentik a vezérvonalat. Az lenne a cél, hogy az Európai Bizottságnak ne legyen meg a kizárólagos jog arra, hogy a technikai standardokat meghatározza. Aztán nagyon fontos az, hogy a rendszerkockázati társaság vagy társulat dönthessen arról, hogy pontosan mit, miket, miket, mely intézeteket fenyegethetik ilyen ö, veszélyek. És úgy gondolom, hogy a mm, konfliktus rendezési testület döntéseinek kötelező érvényűnek kell lennie, tehát európai szinten egyértelmű és harmonikus szabályokat kell hozni, nem engedhető meg, hogy a közösségi normát egy-egy szerv vagy tagállam ne fogadja el. Aztán szeretnénk elérni, hogyha beruházókat nagyobb mértékben védenénk, hiszen Véleményünk, véleményünk szerint a társaságnak leginkább, vagy a társulatnak legalább leginkább az ő érdekeiket kellene védenie. Aztán utolsó pontom, a mentelmi záradékkal kapcsolatos, tehát a kérdés az, hogy a tagállamok milyen mértékű garanciát, fiskális garanciát vállalnak, mennyiben van joguk a tagállamoknak arra, hogy megbénítsák ezen társulatok munkáját sürgőségi helyzetben. Tehát nagyon fontos az, hogy az, hogy ennek a szervezetnek, ennek a rendszerfelügyeleti társaságnak a megfelelő jogköröket adjuk meg. Köszönöm, hogy az elnök Elisa Ferreira következik. Köszönöm, elnök asszony. Három kérdés csoportba tudnám rendezni mondandómat. Nagyon fontos, hogy koherens rendszert építsünk fel a blokk különböző elemei között. Miután a Cross-Boarding Banking Crisis Resolution témának én vagyok a jelentéstevője, szeretném jobban megérteni García Margallo úr felvetését. Van egy külön rendszerünk azon pénzintézmények számára, amelyek kritikus jelentőségűek. Kérdés, hogy mennyire választjuk szét ezen bankintézményeket intézményeket a többitől, avagy hogyan fog ez szerkezetileg kinézni. Szétválasztjuk országhatáronként a különböző bankintézeteket, ez a megosztottság megmarad-e örökre? Az alap kapcsolatos elgondolásokat el tudom általánosságban fogadni, de nem tudom, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog működni. Talán az iparágnak kéne saját kockázatai biztosításáról gondoskodnia. Vajon az Európai Bankfelügyeleti Hatóságban kéne ezt megoldani? Ennek legyen egy külön task force, ami ezzel foglalkozik? a hitelezők védelmét garantálják, avagy a rendszerkockázatokra figyelnek jobban oda? Hiszen a bankok kivásárlása egy dolog, a kárak lehetőleg jobban, a, a, a kárak csökkentése pedig másik. Mikor is kell alkalmazni ezt az alapot? ugye egy kritikus fontosságú bank esetében kell egy úgynevezett 28. szabályrendszer, 27 tagállamhoz képest, hiszen az lenne a cél, hogy a legharmonikusabb legyen az erre vonatkozó szabályrendszer. Tehát a jogszabályokkal kapcsolatban nem tudom, hogy hogy lehetne az ellentmondásokat feloldani. Kérem, hogy a jelentéstevő ezt magyaráz el. Aztán honnan érkeznének, vagy miből finanszíroznánk ezt az alapot? Ön szerint ez a kockázattól függ, hogy honnan, érkeznek a, honnan érkezik a finanszírozás? a Bázeli Bizottság véleményét vesszük, vesszük számba. Abban induljunk ki? Aztán, ugye Spanyolország esetében elmondható az, hogy nemzeti alapokat hoznak létre, és ezek, ezek a tagállamokban, például Spanyolországban is nyilván vannak olyan vállalatok, amelyek ugyanilyen kritikus fontosságúak. Hogyan látja ön a nemzeti vagy tagállami alapok együttműködését az európai felszámolási alappal. Hogyha valóban létre akarjuk hozni az európai belső piacot, akkor val- valóban harmonizálni kéne ezeket a jogszabályokat, különben elveszünk. Case Swinburne. Case Swinburne. Köszönöm, elnök asszony csak úgy, mint a frakciók többsége konzisztens álláspontot szeretnénk kilagítani a három felügyelet és az ISRB között. És a jobb módosítóink is erre törekednek. Csak arra azt szeretném, hogy a szakbizottság jelentős tevű révén tartson egy, tartsa fel ezt a párhuzamos vonalat a jövőben is. A e jelentések között nehogy széttartóvá legyenek, divergensek legyenek. Az ICL frakció teljes mértékben támogatja az új hatóságok felállítását, és az ilyen számbi felállítását, valamint egy közös szabálykönyv megírását is. Ugyanakkor a menetrend, a döntések és a végrehajtás menetrend fényében, amikor is 2011 elején kell ezeket meglépni, a lehető legegyszerűbben kéne, szinten kéne tartani a szabályozást. Két akadályt is át kell ugranunk. Ahogy korábban említettem, más meghallgatásokon, a Resolution Fundnak lehet jövőben lesz ö, ö, haszna, de ez önmagában, hogyha erre törekszünk, akkor lelassítja a folyamatot. A több száz milliárd euró mozgatása nem fog gyorsan megtörténni. Ugyanakkor konszenzus van afelől, hogy helyi szinten a tagállami szabályozók tudják a legjobban végrehajtani ezeket a szabályozásokat. Ott van meg az emberi erőforrás, meg a szakértelem ehhez. Korai még a felügyeleti, vezető felügyeleti szerepkört az európai felügyelet kezébe adni azonnal. Támogatjuk azt, amit Skinner úr mondott, hogy evolúció és ne revolúció történjen. Nőjön át, nőjön fel ez a az intézmény oldja meg először operatív műveleti feladatait, mielőtt tényleges felelősséget venne át a tagállami hatásköröktől. Részt vettem a Trojka ülésen múlt héten. Egyik kollégám hozzám fordult, és azt mondta, az ICR frakció úgy tűnik, hogy új mozaik szó, a, nem a konzervatív és reformista párt, hanem az Európai Tanács képviselője az ICR mozaik szó szerinte. Az, hogy az első olvasatban, ha átmenne ez a dolog, óriási előny volna. Látunk el, hol állunk, hol állunk mi, és hol módosítóink, és látunk el, hogy olyan rettenetes messze van a tanács álláspontjától, hogy ha azt akarjuk tényleg, hogy fölálljanak ezek a hatóságok, akkor olyan szerkezet kell létrejöjjön, amely ezt lehetővé teszi. Ez a prioritás. Aztán jövőben még adhatunk nekik hatásköröket, amikor már működnek Úgyhogy ha az ICR frakció nevét, ha akarják, változtassák meg, mint a tanács szószólója, de azért tegyük meg mindent, ahogy én is javaslom, hogy az első olvasatban átmenjen mindez. Köszönöm, Klutúri a szó. Györgem. Köszönöm. Nem, árnyék előadó vagyok, az Thomas Handel szerepe, ő nem tudott eljönni, úgyhogy rám ruházta ezt a szerepet, és arra kér nevében néhány rövid megjegyzéssel éljek melyet szívesen ellátok. Módosítóink a civil társadalom a felügyeleti hatóságok rendőrségbe való erősebb bevonására törekszik, ez a módosítókban benne áll. A független közgazdászok, tudósok bevonásra szükség van jelenlegi válság fényében. Látunk kell, hogy reagálni kell tudjon a rendszer, és ebben a parlament felügyeleti szerepe is erősítendő. Ezt a hozzáállást erőteljesen támogatjuk, és a felügyeleti hatóságok az EKB-hoz való kapcsolódását kritikusnak látjuk, mert hittetünk szerint itt a részben felelősséget visel az intézmény is a válságért. A hatósági struktúra, amit mondottam, felterül a kérdés, hogy értelme van ennek, hogy három különféle helyszínen működjön a három hatóság, erről sokan beszéltek már az előbb is, ugye nem feltétlenül észszerű, és egyrészt ja, támogatjuk a Gigold úr által beterjesztett javaslatot, miszerint kell legyen egy olyan lehetőség, hogy veszélyes vagy mérgező termékeket betiltsunk, legalább utólag. Lambers kollega is említette ezt, és támogatjuk az ő álláspontját is. Arról van itt alapvetően szó, hogy bizonyos pénzügyi termékeket, mint például a CDS termékek voltak, vagy konstrukciók voltak, büntessük, vagy esetleg egy tranzakciós adó formájában szankcionáljunk egyes termékeket. Erre kért meg képviselőtársam, hogy ezt elmondjam, köszönöm, meghallgattak. Right. Uh, I'm not... Nos, akkor uh, megint megadom a szót a raportőröknek. Kérem, hogy jelezzék, ha akarnak uh, szólni. Antonin, mindenki, mindenki, Antonin úr. Köszönöm szépen. Megköszönöm, hogy előrevett elnök asszony. Nekem igazából nem is lenne mondandóm, hiszen ezek nem vetnek fel közvetlen kérdéseket, amiket, azok a meggondolások, amelyeket hallottunk. Mind a három jelentéssel kapcsolatban egyébként nyújtottam be módosításokat. Nagyon fontos az, hogy túlmutassanak ezek a jelentések a bizottság javaslatán, mint említettem, nyújtottam el módosításokat, és kedves barátom Garcia Margajó úr jelentésével kapcsolatban különösen sok módosítást nyújtottam be. Azt hiszem mindannyiunknak tetszik a zene, de talán a, ezt lehet még egy kicsit finomabban is hangolni a zenét. Nagyon fontos, hogy a, hogy a tanácsal jobban működjön a politikai párbeszéd, de ne engedjünk a tárgyalási pozíciónkból. A pénzügyi fenntarthatóság egyébként világos célkitűzésként szerepel, tehát a, a pénzügyi felügyelet egyik célkitűzése ez. Hosszú távú stabilitás, a megfelelő együttműködés a pénzügyi ágazatnak, a reálgazdasággal, a költségek megosztása. Nos, ezek a összetevők megtalálhatók az összes jelentésben. Mit is jelent az európai bankfelügyeleti rendszer? Hogyan lehet ezt nem szimplicisztikusan megoldani? Nem azt jelenti ezt, nem az jelenti ezt, hogy a ö, nagy ö, kritikus fontosságú pénzintézetek ezután már csak kizárólag európai felügyelettel munk, ö, fognak működni, nem továbbra is érvényes lesz rájuk a nemzeti felügyelet. Szerintem semmilyen pénzügyi intézménynek nem szabad az európai standardok alatti szinten működni. Tehát egy bizonyos szintet, egy bizonyos standardot minden európai pénzintézetnek be kell tartani. Nagyon fontos, hogy progresszív és horizontális rendszer álljon fel. Aztán még egy fontos dolog van. Kerüljük el, hogy ez a felügyeleti rendszer kizárólag technikai jellegű legyen. Nem, legyen ez működőképes. A bázeli szakbizottság, vagy a Bázeli Bizottság kimondja azt, hogy jogszabályok hozzák létre ezeket a felügyeleti szerveket, de működőképesnek kell lenniük. A rendszer kockázati és a határokon átnyúló kockázatok európai típusú problémák, ezeknek mindenképpen alapelemévé, a rendszer alapelemévé kell válni. Nagyon fontos, hogy konzisztens legyen a rendszer. Kérem, hogy világosan definiáljuk például a single rulebookot, tehát az egységes szabálykönyvet. A parlamentben sem tudtuk ezt egyértelműen definiálni, hiszen saját magunkkal vagyunk elfoglalva, pedig egy ilyen egyértelmű szabálykönyvre lenne szükség, amelyet aztán végre lehet hajtani. Tehát egy single rulebookra van szükség, és meg kell határozni azt is, hogy a tagállamoknak milyen kötelezettségei, feladatai vannak, mint az európai felügyeleti rendszer részesei. Az EKB-nak lesznek majd közvetlen hatáskörei ezen felügyeleti rendszerrel kapcsolatban, és nagyon fontos, hogy megfelelő szigor és biztonság jellemezze majd a felállítandó rendszert. Véleményem szerint függetleneknek kell lenni ezen hatóságoknak, és ami a technikai standardokat illeti, ezeknek teljesíteni kell a delegált aktusok feltételeit, és természetesen kötelező, jel, kötelező érvényűnek kell lenni a hatóságok véleményének. Jó lenne, hogyha nyitott folyamat mentén állítanánk fel ezen hatóságokat. Tehát pontos összetételük méretükkel kapcsolatban. Nem szeretném tovább húzni az időt, de szerintem most már jobban kéne koncentrálni a munkára. Ugye hogyan is néz ki a közvetlen felügyelet? Szerintem ez egy, elgo- ez egy jó gondolat. A közvetlen azt is jelentheti, hogy Európai Uniós alkalmazottak vállalnának munkát, vagy teljesítenék feladataikat ezen hatóságoknál. Hogyan is képzeljük ezt el? a 25 legnagyobb globális bankról van szó, illetve szükség van egyetlen globális bankra. Szeretnénk, hogyha, ezek a, szeretnénk, hogyha ezeket a globális bankokat felügyelnénk? Talán multilaterális módon kéne ezt megtenni? Szerintem Londonban ez, erről megállapodás született, mégpedig abban a tekintetben, hogy a bárhol elhelyezkedő kritikus jelentőségű bankokat felügyelni kell. Valahogyan foglalkozni kell ezzel a problémával, hanem multilateralisan, akkor máshogy. vajon melyek azok a bankok, pénzintézetek, amelyekre legjobban oda kéne figyelni, amelyeket valóban felügyelelni kell, lehet, hogy azok, amelyek a legnagyobb hozzáadott értéket jelentik. Elisa Ferrérával egyébként egyetértek. A kockázat a kockázatot a kritikus intézmények, kritikus fontosságú intézményeknél elemezni kell. Kérdés az, hogy hogy mindez hogyan egyeztethető össze a bankok piaci részesedésével, stb. stb. Garcia Margajó úr nagyon nagy tapasztalattal rendelkezik, és mindenképpen bízom a munkájában. Előbb-utóbb szavazunk majd erről a kérdésről, de még nagyon sok mindent meg kell addig beszélni Köszönöm. Köszönöm. Most pedig akkor meg is adom Margajó úrnak a szót. Muy brevemente. Próbálok nagyon röviden válaszolni az összes kérdés feltevőnek. Először is Skinner úrnak válaszolnék. Ugye az evolúciót helyezi előtérbe a revolúcióhoz képest. Egyébként ez irodalmi emlékeket ébreszt fel bennem, illetve egy brit képviselő gondolatát is. Kérdés az, hogy azzal beszél, arról beszélgettünk egyszer ezzel a barátommal, hogy vajon mit kell, meddig kell várni egy ilyen felügyeleti rendszer felállításával, valószínűleg a következő válságot kell ezzel megvárni. Nos, mekkora pénzzel gazdálkodna az alap, illetve hogyan áll a biztosítók, illetve a bankok profit vesztesége a válság következtében. A biztosítók hatod annyit vesztettek, mint a bankok. Tehát ez a jelenlegi helyzet. Aztán a kritikus fontosságú pénzintézetek esetében az adatok arról számolnak be, hogy azon azon bankoknál voltak gondok, ahol el, szigetelt bank tevékenységet folytattak. Azon a, a gondotokat jelenthetnek azon mm, bankok, amelyek földrajzilag elszigetelt helyen folytatnak tevékenységet, illetve ellenőrizetlen tevékenység is járhat veszélye. Vicky Ford öm, arról számolt be, hogy az ő frakciójuk a tanácsal ért egyet, hát ez nyilvánvaló. A Larozger jelentés, a bizottság és a tanács nem igazán öm, van egyetértésben. Öm, az egyik a másiknak mond ellent. Nos, az le, arra lenne szükség, hogy európai szinten megpróbáljuk egyértelművé tenni a felügyeleti szabályokat, és hogy a döntéshozatali rendszer, melynek költségvetési vonzata van, világos mechanizmusok alapján történjen. Egyébként Nos, nagyon, két nagyon fontos eh, jelentés szól a válság eh, eh, következményeiről, a Lerozier és a Turner jelentés. Az ír és a, az ír helyzettel foglalkozik a Turner jelentés, illetve a Lehman helyzettel, vagy Lehman esettel, két lehetőség van. Vagy azon ország hatósága élvez ö, nagyobb kompetenciát, amelyben ö, működik a bank, vagy pénzintézmény, tehát tőke ö, megfelelő tőke mennyiséget kérünk tőlük számon, stb. stb. Avagy európai kézbe utaljuk ezt a kérdést. felügyeleti kollégiumokat alkothatunk meg. Itt megvan az esély arra, hogy ez a téma valahogyan pat helyzet áldozata lesz, és pedig azt kéne elérni, hogy kötelező érvényű döntések szülessenek, amelyeket be kell tartani. Nos, Orwell ugye azt írta, hogy mindenki egyenlő, de valakik egyenlőbbek másoknál. Ezt kéne elkerülni. Vannak olyan pénzintézetek, kritikus fontosságúak, amelyeket mindenképpen meg kell menteni. Erről, ebből, erről szól a Lehman Brothers esete és pontosan ezt próbálja elérni ez a rendszer. Nos, ha vannak olyanok, akiket meg kell menteni, akkor ki dönti el, hogy mely intézmények ezek, illetve a, azok esetében, akiket nem mentük meg, ki fogja kifizetni a számlát. Nos, azt hiszem, hogy ezen, hogy ezen kérdések eldöntésére nem a nemzeti hatóságok a legalkalmasabbak. Ezt láttuk Angliában is, Hollandiában is, tehát európai szintre kell ezt utalni. Ezen intézmények felügyeletét egyébként majd meglátjuk, hogy pontosan mi a definíciója ezen kritikus fontosságú intézményeknek, de a lényeg nem az, hogy mekkora, te, mekkora Mm, területen végeznek tevékenységet ezek az intézmények, vagy mekkora a piaci részesedésük, hanem a kockázatnak kell lenni a döntő tényezőnek. És azt gondolom, hogyha hat kritikus fontosságú bankot Európában, európai szinten felügyeltünk volna, akkor ez a felség nem jött volna létre. Tehát a lényeg az, hogy a Main Street az USA-ban ne fizesse meg a Wall Street hibáit. Körülbelül ez olvashat egyébként a 2020-as stratégiában is. Tehát magának a pénzügyi ágazatnak kell saját hibáit tudni megfizetni. Beszéltünk, vagy felvetődött az euró kötvények kibocsátásra is, talán ezzel elkéstünk, azzal pedig biztos elkéstünk, hogy egy európai monetáris alapot állítsunk fel. A felügyeleti szerveknél azonban ö, sosincs késő, ö, elég rosszul állunk azonban. Luling asszony beszélt arról, hogy vajon milyennek, hogy kéne kinézni a döntéshozatali rendszernek, minősített többség, vagy minden, szava, minden országnak egy szavazat, nem tudom, talán nem tudom, hogy realista ez a felvetés, hiszen, hogyha katasztrofális helyzet alakul ki, akkor a kifizetett összeg, tehát az, amit, az a, amit meg kell fizetnünk, az attól függ, hogy pontosan milyen méretű a katasztrófa. A védzáradék esetében ugye mindenképpen le kell szögezni azt, hogy az a tag, annak a tagállamnak nem szabad szavaznia, akinek a területén ö, történt, vagy működik a pénzintézet. Győri asszonyal teljes mértékben egyet tudok érteni. Régieknek és újaknak is itt kell, helyet kell kapnia. Egyébként nem arról van szó, hogy az eurozónán kívüli vagy belüli tagállamok kerüljenek ide, hiszen előbb-utóbb mindenkinek be kell jutni, az, vagy be kéne jutni az eurozónában. Aztán próbáljuk azt elérni, hogy a bizottság kizárólagos joga arra, hogy a, hogy a felügyeleti hatóságok szabályait megváltoztassa, a lehető legminimálisabb legyen. A Egyébként számos lehetőség felmerült ezzel kapcsolatban, majd szépségversenyt tartunk, és a legnépszerűbb javaslat győz. Pitella úr, két lehetőségünk van. Vagy meghajlunk a tanács akarata előtt, és akkor nagyon könnyű megegyezés előtt állunk, avagy megpróbálunk úttörő szerepet játszani, és saját nézeteinket képviseljük. Egyébként gyorsan változnak a dolgok. A tanács három hónappal ezelőtt például még nem mondta azt, amit most, hogy a pénzintézeteknek kell a saját szennyesüket fehérre mosni, azaz nekik kell megfizetni a károkat. Azt gondolom, hogy a lehető legnagyobb támogatottsággal és a lehető legnagyobb elánnal kell védeni álláspontunkat, és így kell majd az egyeztetés elé nézni. Egyébként mindig is lehetőség van a harcra, egészen addig, amíg meg nem adtuk magunkat, de minden meg lehet beszélni, a tanácsal leülünk egy kávéra, békésen elbeszélgetünk a, arról, hogy mit is gondolunk. Fejlér asszony, nagyon örülök annak, hogy ambiciózusnak, bátornak találta a jelentésemet, szerintem az övé is az. Azzal kapcsolatban hogyan lehet eldönteni, hogy mely intézetek a ö, kritikus fontosságúak, hát erről számos elképzelés van. De a felügyeleti rendszer, illetve a felszámolási alap lényege az, hogy az adó fizető a lehető legkevésbé kényszerüljön arra, hogy ő állja a cechet. Aztán mennyire vagyunk realisták, hogyan is működik ez a rendszer, lámfalusi folyamat, stb. stb. Nos, a rendes jogalkotási folyamat nak azért kellett megváltoztatni, megváltoznia, mert ez túlságosan lassúnak bizonyult a gyorsan változó ö, ö, világhoz képest. Nos, ez oda vezetett, hogy a korábbi ö, gazdasági biztos esetében, amikor védzáradékokat kellett megfogalmazni, vagy szigorítani kellett volna az intézkedéseket, vagy harmonizálni kellett volna az európai jogszabályokat, akkor a biztos mindig úgy válaszolt, hogy erre, ne, erre most nem kerülhet sor, utopisztikus gondolatok ezek, várni kell erre, még nem jött el ennek az ideje, stb. stb. Knute úr, a lokalizációval kapcsolatban egyetértek, valóban hatékonyságra törekszünk, minden intézménynek egyetlen, földrajzilag egyetlen helyen kell elhelyezkednie, meghatározott számú munkatársal kell működnie. Nos, a úgynevezett fedezetlen spekulációkat, a CDS-eket. Hát ezektől meg kell szabadulni, Görögország előtt senki sem gondolta, hogy ezek veszélyt rejtenek magukban, most meg nyilvánvalóvá vált, hogy igen, következő hozzászóló, a módosításokat oda csoportosítja, ahova akarja. Nos, hogyha európai pénzintézeteket felügyelünk, akkor e, ezt csak úgy tehetjük, hogyha megfelelő kompetenciával rendelkezik mindenki, tehát a felügyelő felügyeli a felügyeltet. A biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban is teljesen mértékben egyetértek, a fehér könyvvel is kapcsolatban, és van még egy, ahol, még egy dolog, ahol viszont nem értek egyet, és ez lesz már az utolsó mondandom, ez pedig az, hogy normatív, illetve ö, szabályzási területen fragmentáció álljon elő. Ezt nem szabad megengedni, hiszen felügyeletről beszélünk. Nagyon fontos az, hogy normatív szempontból ugyanazok a szabályok vonatkozzanak mindenkire, akik e- az Európai Unió területein működtetnek pénzintézményt. Nos, nagyon örülnék annak, hogy ez valaha megvalósulna, és hogyha ennek, ez a változás innen indulna el. Um, Köszönöm, tényleg nagyon sok a mondani valónk. Sven következik. Well, uh... no. Órák és órákat vitáztunk. Még a parlamenti képviselők is elfáradnak egyszer. Tanácsi, a tanácsi képviselői meg már mintha el is mentek volna. Egyesek még azért itt vannak nem önről beszélek. Így aztán nem tudom, mennyiben van értelme kommentálni e gondolatokat. Néhány gondolatot, csak Szilvi nem akar túl sokat. No, Lüling asszony amellett kardoskodott, hogy nagy különbség lenne a szavazási eljárás között a 130-as módosító, az a a bankfelügyeleti hatóság ügyében, illetve nagyobb különbség volna szerinte a Skinner jelentés és az én jelentésem között egyrészt, valamint José Maria Margallo jelentések között. A mi nézetünk szerint minimális a különbsége jelentések között. Számunkra nem érzékelhető, hogy olyan szakadéktátló van a közöttük, de hát már megbeszéljük. Azon túl egyetértek igen sok eddig mondott gondolattal különösen igaz ez. Pitella úr által mondottakra, bár írásban nem láttam a módosítóit, számomra a szellemük alapján teljesen jó irányt, megtárgyalható irányt képviselnek, illetve a közvetlen felügyelete. A központi bankoknak is a, egy szándékunk szerint való gondolat. A kulcsfontosságú vita, amelyre szükség van még, az, hogy mennyire lesznek, lesznek még igénybe bennünket ezek a jelentések. Mennyi legyenek mérhatóak, és ez lesz a részletekről szóló vita tárgya, és általában az általános irányvonal talán az lehet, hogy ne menjünk nagyon bele azon kérdésekbe, amelyek ellenmondásokat szülhetnek, mindez pedig, és egyet, amelyek majd halasztják a folyamatot, lassítják a folyamatot. Hát szerintem jelen pillanatban nem ez lenne a parlament feladata, hogy így járjon el, hanem inkább az, hogy a tanácsra tekintsünk, és kérjük fel a pénzügyminiszt, minisztériumokat, meg a, a tagállami bankhatóságokat, felügyeleti hatásokat, hogy értsenek egyet, akik amelyek meg nem értenek egyet, Szerintem a megoldás, amely folyamatból születik, figyelembe kell vegye azon tapasztalatokat, amelyek a válságból szűrhetők le, és megoldást kell nyújtson azon gyenge pontokra, amelyek, amelyeket a válság felfedett. Ha pedig erőteljesen arra utalnak a jelek, hogy jobb, ha a hatóságok egy helyszínen működnek, akkor azt szerint kell megszervezni őket. Ha meg arra utaló jeleket érzékelünk, hogy egyes szereplők európai vezető felügyeleti szerepet kell vállalnak, akkor azt szerint kell szerveznünk a dolgot. Szerintem a hatóságok csak akkor vállalhatnak erős felelősséget, hogyha megfelelő pénzügyi hátterük van ehhez. Wortmann Kólasszony nagyon jó, nagyon erőteljes érvet hozott fel emellett. Tehát meg kell legyen a, a finanszírozása annak, hogy európai szinten ragadjunk meg tényleges felelősségeket. Nem lesz ez olyan egyszerű, hogy csak azt mondjuk, ám legyen, tegyük bele csak azt az anyagba, ami első olvasatban könnyen átmegy, ez nem illeszkedik a parlament komoly szerepével. Nem akarom felsorolni az összes módosítót, amelyet a többi jelentéshez beterjesztettem, mint árnyék előadó. Ezeket megkapják majd írásban, és remélem, hogy az együttműködés szellemében tárgyaljuk meg ezeket. Nagyon sok módosított együtt állítottunk össze, most nagy felelősség hárul az összes jelentéstevőre, hogy együtt tudjunk működni, olyan jól, hogy eddig tettük, annak érdekében, hogy biztosítható legyen egy első jó szavazási kör. Itt a szabizottságon belüli szavazás az, aminek egységességére törekednünk kell. Itt kell konszenzust kialakítanunk. És nem az a cél most, hogy előre már azon gondolkozzunk, hogy mi lesz a az eredménye a tárgyalásoknak. Peter. Péter következik. Köszönöm. Wortman Kólasszony úgy leírta ezt a dolgot, amely szerintem szerencsétlen, mert én nem ezt mondtam. És britként pedig, aki a bizottság eh, vonalát viszem, illetve a parlamenti módosítókét. Azt kell, hogy mondjam ez alapján, hogy nem olvasta a jelentést, eh, és egyáltalán nem találta a fején a szöget. Valójában a fiskális eh, felelősség definícióját megváltoztattuk, a stakeholdereket jobban bevonjuk, a hatóságok ambícióit megint csak megerősítettük, a hatóságok hatáskörét növeltük, és a vegyes bizottság munkáját is olyanná tettük, hogy az kiküszöbölje a problémákat. Tehát van kommunalitás, a parlament valójában a bizottságnál egy picivel fejlettebb változatot akar keresztülvinni, és itt nekünk az a feladatunk, hogy a logika, az ambíció és a valóság hármasát összeegyeztessük. Lehet, hogy nem most van itt az ideje annak, hogy most beszéljünk arról, hogy például az alapban az elkövetkezendő 6-7 hónapban mennyi pénz legyen, egész egyszerűen arról kell beszélni, hogy ez az egész január 1-ig lehetséges-e, vagy a politikai tőkénket felhasználva megpróbáljuk leszűkíteni a siker vagy kudarc definícióját, és megbeszéljük a tanácssal, hogy mégis mit akarunk eh, elérni. Én azt gondolom, hogy ebben a jelentésben ennél azért többről van szó. Eh, lehet, hogy eh, nem értünk egyet a tartalom egy részéről, más dolgokban viszont rendkívül mértékben együttértünk. Nincs értelme azon vitatkozni, hogy január 1-ére 5% a GDP-nek legyen meg, és benne az alapba, vagy pedig, hogy 55% amely az, az, alap, az a pénzösszeg, amely GDP arányosan a biztosító társaságoknak a teljes tőkéje. Ezek nem mind első tier 1 eszközök valójában. És természetesen mehetünk a németekhez, és mondhatjuk azt, hogy német biztosítások, bankok szerezzenek sokkal több tőkét, mint amennyiük van. Ezzel lehet beszélni, de nem nagyon érdemes a tanácssal vitatkozni, mert ezt az érvet, ezt az érvelést, ezt a vitát nem biztos, hogy meg fogjuk nyerni. Emellett e, van egy kis problémám a moral hazard kérdésével is, nem fogok belemenni a részletekbe. Azt gondolom egyébként, hogy a bankfelszámolási alapnak van némi igazsága, de nem itt. és szerintem inkább forduljunk Elisa Ferrerával. Lehet, hogy önnel ért egyet eh, Margel úr, eh, nagyon jóképű ember, de azt kell mondjam, hogy az érveik egy részét nem tudom elfogadni. Je vais être extrêmement rapide vu le nombre de... Szilvia a végén. Köszönöm szépen végighallgatva sokakat. Köszönöm egyrészt, hogy ilyen sokáig maradtak. A célunk az volt, hogy a lehetőleg gyorsabban tető alá hozzuk ezt a megállapodást, ugyanakkor nem akartuk felhígítani sem. És nem hiszem, hogy sérültek volna a parlament alapvető e, álláspontja, és egyetértek Hozi Manuel abban is, hogy az együtt döntés úgy működjön, hogy a, a, a tanács megköti magát, a parlament megenged. Nem, mind a, mind a két félnek engednie kell, és nem szabad hogy engednünk, hogy a tanács belső logikája torzítsa el a szövegeket. Szerintem minden javasolt módosító, illetve minden a tanács által javasolt pont, amely az általános európai érdeket szolgál, és, és amely hatékonyabbá teszi a rendszert, elfogadható. Mindezekről szívesen tárgyalok, ám az a tanácsi logika, hogy ez a nemzeti álláspontom slusszpassz, az semmiképp sem fog meggyőzni bennünket. Együttesen kéz a kézben kell a saját állás irányvonalunkat követni és érvényesíteni. Még egy gondolat, Portas úrnak, Lüling asszonynak is hálás vagyok, bár ők elmentek. Igyekeztek egyensúlyt tartani a, a központi bankok és a nyíltság álláspontjai között vannak persze kényes kérdések. Egyetetek Peterrel abban, hogy mindannyian együtt kell működnünk, tovább munkálkodva. A megállapodás szerintem nüansz jellegű különbségek vannak, csak ezek feloldhatóak. Elnök, köszönöm. 15 percet megspóroltunk. Van még mondandó? Nincs, akkor zárom az ülést. Körbeadjuk, kiküldjük majd a, azokat az anyagokat, amelyeket megígértem a vita elején.